ja wiem że poniedziałki nie są najlepszym terminem komisji ale taka jest konieczność e, a komisja nasza jest obciążona wieloma pracami. Kedves kollégák, nagyon sok munkánk van ma, úgyhogy e, még akkor is, hogyha most hétfő este van a találkozó, el kell kezdenünk. Gondolom megkapták a napi rendet. Nincs senkinek észrevétele. Ami a tolmácsolást illeti, a szokásos rendszerben, azaz minden nyelven vagy van tolmácsolás. Már is harmadik napi rendi pontra térhettünk rá. A Európa jövőréről folytatott vita állása, Iván Jakovcsics az előadónk. A szakbizottságunk készít egy véleményt. Az AFKO az Identitás Bizottság a saját kezdeményezési jelentést készít az Európa jövőjéről folyó vita, vitával kapcsolatos helyzetről. Aguilera asszony. Mm, buenas noches, permítame, presidente. Nagyon szépen köszönöm, mindenkit üdvözlök, tiszteletelnökül jó estét. Még mielőtt szavaznánk, szeretnék megosztani önökkel egy javaslatot, illetve ezt a javaslatot tehát mindenkinek mondom, a szocialista frakció keresett meg az afrikai sertés-pestéssel kapcsolatosan olyan témáról van szó, amelyről már sokat vitáztunk a szakbizottságunkban, de azt is tudjuk, hogy ez egy nagyon aktuális téma, és hát egyre kiterjedtebb ez a betegség, és intézkedésekre van szükség, még többre, mint ameddig amennyit eddig meghoztunk, tehát a frakció nevében teszem ezt a javaslatot, de az összes frakciónak címzem ezt a felvetést, azért, hogy egy szóbeli kérdést intézhessenek a frakciók a plenáris ülésen, amennyiben a kollégák ezzel egyet tudnak érteni. Eredetileg frakcióként gondoltuk ezt kezdeményezni, de figyelembe véve, hogy milyen fontosságú témáról van szó, és hogy rengeteg tagállamot érint, ez azt hiszem, hogy célszerű lenne, hogyha az összes frakció felsorakozna ezen javaslat mögé, azaz az Agri Szakbizottságnak a nevében tennénk fel ezt a szóbeli kérést, tehát a frakciónktól javaslom, hogy tegyük át a szag, Agri Szakbizottság kérdésének a területére, és úgy gondoltam fontos, hogy ezt már a ülés kezdetén felvessük, mert hogy nagyon aktuális és súlyos kérdés van ről van szó, és hát az eddigi válaszok azért fenntartásokat indukáltak a részénkről, úgyhogy a plenárison kellene, hogy ezt megvizsgáljuk, mielőtt még szavazunk, fontosnak tartottam ezt megidézni. Köszönöm szépen. Czy możemy to podjąć na dyskusję na Ez egy nagyon fontos kérdés. Talán majd a koordinátorok ülésén beszélhetjük ezt meg, és ne itt és most döntsünk erről. Mert nem tudom, hogy mikor tudjuk majd ezt elönteni, de talán legjobb lenne a koordinátorok ülésén. Lo único es si a ver si pudiéramos estar a tiempo para el... Igen, igaza van, a cél az, hogy tudjuk, hogy időben vagyunk-e még ahhoz, hogy a decemberi plenérison ezt kezdeményezünk. Mm, hallgassuk meg a koordinátorokat először, és aztán akkor megtudjuk, hogy a frakciók milyen pozíción vannak, és úgy gondolom, hogy előkészítésként hasznos és fontos, hogy a koordinátorokat beszéljük, azért, hogy utána megvizsgáljuk azt, hogy a plenáris ülésre ezt elő tudjuk-e irányozni. Grupák. Jó, akkor azt javaslom, hogy a frakciók vizsgálják meg a kérdést, és a következő koordinátorok ülésén mondják el majd a koordinátorok azt, hogy mi a saját frakcióknak a véleménye. Tehát következő, koordinátorok következő ülésén fogunk erre kitérni. Szerintem ez a legjobb eljárás. Támogatom határozottan a Gilles asszony javaslatát. Vájsz úr, kívánsz szólni? Igen, ügyrendi megjegyzése van. Marokkó most beszélünk, vagy később? Talán később. Desszúr. Köszönöm, elnök úr. Az én frakcióm nevében azt tudom mondani, hogy Heger asszony kérését támogatjuk, majd a koordinátorok ülésén tényleg ezt megvitatjuk, és a decemberi plenárisra rá is kerülhet, már napirendre is kerülhet. Köszönöm szépen. Akkor ez eh, tisztázódott, és visszatérhetünk a napirendre, azaz Jakovcsics úr véleményének a megtárgyalására, illetve a szavazásra. Az európai választások előtt zajlik ez a fontos vita Európa jövőjéről. Nem tudom, hogy eh, Jakob Csics úr itt van, vagy de szúr. Köszönöm szépen. Hallottam, hogy nincs román nyelven tolmácsolás. Buda kollega nevében azt kérném, hogy halasszuk el a mai szavazást néhány más kollégával is beszéltem, és az elődő nevében is azt kérem, hogy halasszuk el a szavazást. Tehát ja, nem ezt, hanem Mihály Buda jelentéséről a szavazást. Uh, I'm sorry, we don't, we don't have a translation, so I don't... nincs tolmácsolás uh, román nyelvre. Én angol és franciául tudok, az én jelentésemmel kapcsolatban. A kollégám azt kérte tehát, hogy halasszuk el a szavazást. Beszéltem a kollégáimmal, és az én jelentésem halasztásának az elszavazásába is beleegyezem. Jak rozpoczęliśmy, wolałbym to rozstrzygnąć później, ale jak rozpoczęliśmy, to proszę o opinię pana posła Budę. Buda úr, talán akkor ő is tud mondani valamit erről. Igen, elnök úr. Ezt a kérdést a frakciónk meg kell, hogy vitassa, de én támogatom a javaslatot. Mindenki beleegyezik a halasztásba. Hölgyeim és uraim, a titkásságot kérdezem, hogy van erre lehetőség eljárási szempontból van lehetőség arra, hogy elhalasszuk a szavazást, ott van elég időnk. Azt hiszem, hogy egy kicsit elhalasztjuk most a döntést. Visszatérünk erre. Tehát visszatérünk Jakuf Csics úr véleményére, ugye amiről szó volt. Parancsoljon. Flanagan úr. Ez is megkérdezhetem, hogy mi a probléma a halasztással? Ön ugye azt mondta, hogy ez egy rendkívüli ülés, és ezért nem a plenárison ülünk, hanem itt, és hát ez már eléggé frusztráló, és akkor most itt jön ez a javaslat, hogy a halasztásról, hát akkor itt talán inkább ezt Brüsszelbe kellett volna. Proszę No comments. Jó, akkor no comment. Jakov Csicsúr, parancsoljon. Szavazzunk! Hát nem tudom, mondja az elnök. Én mindenképpen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 Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Megnyitom a szavazást az ötös kompromisszumról. Elfogadtuk a kompromisszumot. Ezért már is mehetünk tovább. 27-es módosító mellette elfogadtuk. 28 mellette, köszönöm, elfogadtuk. 31-es mellette, köszönöm, elfogadtuk. Ha, hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezártam, lezártam a szavazást. 35-ös módosító, Nekobúr módosítója mellette, elfogadtuk. 7-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Következik az 55-ös mellette, ellene, elutasítottuk. Következik a 88-as mellette. 88-as, tehát köszönöm, elfogadtuk. 45-ös mellette. 46-os mellette ellene elfogadt, illetve elutasítottuk. Sprawdzamy poprawkę. Jó, akkor ellenőrizzük a 46-ost. Eh, 46 no. 46-ot mondtam. Elutasítottuk. 48-as mellette elfogadtuk. 8-as kompromisszum, megnyitom a szavazást a 8-as kompromisszumról. Lezártam, elfogadtuk. Következik az 56-os mellette, elfogadtuk. 57-es mellette, elfogadtuk. 58-as mellette elfogadtuk. 59 mellette elfogadtuk. 60-as mellette ellene elutasítottuk. 9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, illetve ellenőrizzük a 60-as, ellenőrizzük a 60-as módosítót. Megnyitom a szavazást. Hatvanasról szavazunk, lezártam a szavazást elutasítottuk. Következik kilences kompromisszum. Megnyitom a szavazást a kilences kompromisszumról. Lezártam a szavazást. Hatvanhetes mellette ellene elfogadtuk. 73-as mellette elfogadtuk. 74-es Hetvennégyes. Mellette elfogadtuk. Hetvenhatos mellette ellene Azt hiszem, ezt ellenőriznünk kell. 76-ost. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezártam. 84-es mellette elfogadtuk. 85-ös mellette ellene elutasítottuk. 86-os mellette elfogadtuk. 87-es mellette elfogadtuk. 89-es mellette elfogadtuk. 90-es mellette ellene elutasítottuk. 92 mellette ellene elutasítottuk. 93 mellette elfogadtuk. 94 mellette elfogadtuk. 95 mellette elfogadtuk. 96 mellette elfogadtuk. 97 mellette elfogadtuk. Következik a preambulum egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást az egyes kompromisszumról. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Következik a kettes kompromisszum. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. Következik a nyolcas. Flanagan úr módosítója. Mellette ellene elutasítottuk. Kilences. Mellette ellene elutasítottuk. Tízes. Mellette ellene elutasítottuk. Tizenegyes. Mellette ellene elutasítottuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást a hármas kompromisszumról. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 12-es módosító mellette elfogadtuk. Köszönöm szépen! A módosított véleményről szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Elfogadtuk a módosításokkal a véleményt. Gratulálok az előadónak. Kíván szólni, vagy mondani valamit? Bardzo dziękujemy za, tak, za pracę dla Pana. Köszönöm szépen. Köszönöm a munkát amit végzárt a munkatársaival együtt, és mehetünk tovább. Négyes napi rendi pont az Európai Regionális Fejlesztésre a Kohéziós Alap. Nicholson úr az előadó, az illetékes bizottság a regionális szakbizottság, a regi. Nicholson úr nincs itt, akkor én szeretnék egy rövid ismertetőt tartani. Szeptember 24-én ismertette Nikolzan úr a vélemény tervezetét az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról. A módosító indítványokkal egyensúlyt kíván teremteni a városi, illetve a vidéki területek között illetve a város és a vidék igényei, szükségletei között rámutat arra, hogy mi a kohéziós alap és az ERFA legfontosabb célja, a társadalmi különbségek, a szegénység elleni küzdelem, 133 módosító indítványt nyújtottak be, 13 kompromisszumos módosítót állítottak össze az árnyékelőadók. Rá is térhetünk a szavazásra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 45 mellette elfogadtuk. 50, 45-ös mellette, 46-os elfogadtuk, 47-es mellette elfogadtuk, 48-as mellette elfogadtuk. Hármas kompromisszum, szeretném, hogyha ezt szavazásra bocsátani. Megnyitom a szavazást, lezárom, 51-es módosító mellette elfogadtuk. es módosító mellette elfogadtuk, 52-es mellette elfogadtuk, 2-es mellette elfogadtuk, 4-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. Akkor 55-ös következik mellette, ellene elutasítva. 56-os mellette. Az 55-öset ellenőrizzük? Jó, akkor ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 55-ös. Megnyitom a szavazást. 55-ös módosítóra megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 56-os mellette ellene elutasítva, 57-es mellette ellene elutasítva. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Ötös kompromisszumra lezárom, elfogadtuk. 60-as módosító mellette ellene elutasítva. Akkor most ellenőrizzük. Tehát a 60-as módosítót ellenőrizzük, megítom a szavazást, de most ezt ellenőrizzük. Lezárom. Hatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást hatos kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 64-es mellette, mellette, ellene, ellenőrizzük. 64-es módosítót ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. elutasítva. Hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást hetes kompromisszumra, lezárom, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum következik, megnyitom a szavazást, lezárom, 70-es módosító, mellette Elfogadtuk. Kilences kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 73-as mellette elfogadtuk. 74-es mellette elfogadtuk. 75-ös mellette elutasítva. Ellenőrizzük a 75-öset, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 76-os mellette, ellene, elutasítva. 77-es mellette elfogadtuk, 78-as mellette elfogadtuk, 79-es mellette elfogadtuk, 6-os mellette elfogadtuk, 80-as mellette elfogadtuk, 81-es mellette elfogadtuk, 82-es mellette elfogadtuk, 83-as mellette elfogadtuk, 84-es mellette ellene elutasítva. 85-ös mellette ellene elutasítva 10 tízes kompromisszum. Megnyitom a szavazást a 10 kompromisszumra. Lezárom. Elfogadtuk. 91-es módosító következik, elfogadtuk. 8-as mellette elfogadtuk. 11-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. 11-es kompromisszumról elfogadtuk. Következik a 93-as, 93-as, elfogadtuk. 94-es mellette elfogadtuk, 95-ös mellette ellene elutasítva. Ellenőrizzük. 96-os mellett ellene elutasítva a 12-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 101-es módosító következik mellette, elfogadva. 102-es mellette, elfogadtuk. 103-as mellette, ellene, elutasítva. 10-es módosító mellette e, elfogadtuk. 104-es mellette elfogadtuk. 105-ös mellette ellene elutasítva. 106-os mellette ellene elutasítva. 107-es mellette ellene elutasítva. 108-as mellette ellenőrizzük a 107-eset, akkor a 107-esre megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 108-as mellette. Elfogadtuk. 109-es mellette. Ellene. Ezt is megnyitom a 109-esre a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 110-es mellette elfogadtuk. 111-es mellette elfogadtuk. 112-es mellette elfogadtuk. 13-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 115-ös zóna mellette elfogadtuk. 116-os mellette elfogadtuk. 117-es mellette elfogadtuk. 118-as mellette elfogadtuk. 119-es mellette elfogadtuk. 120-as, 21-es és 12-es egyben mellette elfogadtuk. 122-es mellette elfogadtuk, 123-as mellette elfogadtuk, 124-es mellette elfogadtuk, 125-ös mellette ellene elutasítva. 13-as mellette elfogadtuk, 14-es mellette ellene elutasítva, 15-ös mellette elfogadtuk, 16-os mellette elfogadtuk. 17-es mellette ellene elutasítva. 18-as mellette ellene elutasítva. 19-es mellette elfogadtuk. 20-as mellette elfogadtuk. 21-es mellette elfogadtuk. 22-es mellette elfogadtuk. 23-as mellette ellene elutasítva. 24-es mellette ellene Szerintem ezt ellenőrizni kell. 24-es, megnyitom a szavazást a 24-esre. Lezárom. Elutasítva. 25-ös, mellette, ellene, elutasítva. 26-os, mellette, ellene, elutasítva. 27-es mellette, ellene, elutasítva. 28-as mellette elfogadtuk. 29-es mellette elfogadtuk. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást az egyes kompromisszumra, lezárom, elfogadtuk. 34-es módosító mellette elfogadtuk, 35-ös mellette ellene elutasítva. 36-os mellette elfogadtuk, 37-es mellette elfogadva, 38-as mellette ellene ellenőrizzük a 38-asat, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. 39-es mellette ellene elfogadva. 40-es mellette ellene elutasítva. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást a kettes kompromisszumra. Lezárom, elfogadtuk. 43-as módosító mellette ellene elutasítva. Ellenőrizzük. Akarják, hogy ellenőrizzük? Megnyitom a szavazást 43-asra. 43-asra. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Azt kérik, hogy, hogy ellenőrizzük. 126-os mellette elfogadtuk. 127-es mellette elfogadva, 128-as mellette ellene elutasítva, 129 mellette ellene elutasítva, 130-as mellette elfogadtuk, 131-es mellette elfogadtuk, 132-es mellette ellene ellenőrizzük, 132-eset, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 133-as mellette elutasítva. Akkor most az egész jelen, jelentéstervezetről módosításokkal szavazunk. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást, lezárom. elfogadtuk. Nikolson úr a jelentés készítője nincs itt, de távolétében is köszönöm mindazokat, akik ebben közreműködtek. Az ötös napirendi pont következik, Szavana úrnak a, asszonynak a jelentése. Köszönetet szeretnék mondani önnek és mindazoknak, akik dolgoztak ezen és akkor most a hatos napi rendi ponthoz jutottunk, az Európai Unió és a marokkói királyság eh, együttműködéséről. Köszönöm szépen. Ügyrendi felvetésem van. Kaptam egy levelet a marokkói nagykövettől, úgy tudom, hogy többen megkapták ezt a levet, minden módosítóra azt mondja, amiket mi most megszavaztunk, hogy ezek ellenséges módosítók, és ez semmiképpen sem segít, és nem konstruktív. Ezek politikálag, politikailag motiváltak, és ezt botrányosnak tekintik. A levél egyértelműen azt fogalmazza meg, hogy ha nem a marokkói nagykövet vonalát követjük, akkor ez veszélybe helyezheti a biztonság és migrációs együttműködésünket azok a módosítók, amiket ő megemlít, ezek a néppártól, az SND-től, az ECR-től, ald től Zöldektől és GUE-tól származók, illetve a az államkötelezettek. Tehát minden taktól szerintem ez nem normális dolog, és erre mindenképpen válaszolnunk kell. Ez egy beavatkozás a mi itteni munkánkba, és nem így politizálunk itt, ez így nem megy, úgyhogy elnök úr vegye ezt figyelembe, és aki érdekel a levelet, meg közre tudom adni. Holnap az én irodámba meg kellene fogalmaznunk egy szép üzenetet számára. Hölgyeim és uraim, most ne kezdjünk el erről vitázni. Nyilvánvalóan találkozhatnak különböző személyekkel, és hogyha a levelet a nagykövettől kapták, hát hm, úgy értelmező, ahogy akarja végül is ez a nagykövet levele. Az első dolog az az lenne, hogy egy bevezetőt kellene meghallgatnunk a jelentés készítőjétől. Köszönöm szépen, elnök úr! Hadd emlékeztessek a következőre. Ez a levényváltás, amelyre a rábólogatást kívánják, ugye a bíróságtól származik, és megvilágítást kapott az, hogy mit tehetünk. Úgyhogy úgy gondolom, azt, amit a bíróság kimondott, mint lehetségest, azt kellene, hogy figyelembe vegyük a véleményünk kialakításánál. Köszönöm szépen. szóval ale nie rozpoczynajmy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 Az bizottság azt kérte, hogy véleménytervezetet készítsünk, és most nem foglalkozunk ennek a politikai vetületével. Azt kell szem előtt tartanunk valamennyiünknek, ugye hallották Dantan úrtól, hallottuk öntől is, majd visszadom Nolse asszonynak is a szót, utána pedig le fogom zárni. Nolse asszony. Szeretnénk ellentmondani ennek elnök úr. Eh, bele kell avatkoznunk a politikai vitába. Azt nem lehet, hogy nem akarjuk eh, megérteni, hogy itt egy nép egy szerződést akar velünk kötni, de az érdekeiben nem szólalhatunk meg. Ez a nemzetközi jog megsértése, és az én szememben, ugye az Afrika delegációnak is tagja vagyok, ezért nagyon jól ismerem ezt a témát, és csak óvni tudok mindenkit egy megállapodásról, egy kereskedelmi megállapodás megkötni, úgy, mintha nem törődnénk egy ott élő néppel, akit meg se hallgattak, hát ilyet nem lehet csinálni. Európa pol példákkal kell, hogy szolgáljon, példaszerűen kell, hogy viselkedjen, és így nem lehet bánni egy másik országgal, illetve annak egy részével. Zapewne sprawach praw wolności itd. Köszönöm szépen. Amikor a különböző kérdésekről van szó, egyetértek, de nem akarok most erről vitát nyitni, mert egy sor szavazni valónk van. Azt hiszem, hogy itt le kell, be kell rekesztenünk a vitát, és a, vissza kell térnünk a szavazáshoz. Természetesen, hogyha mindenképpen beszélni akarnak, akkor nem tudom ebben megakadályozni önöket, de Sandra asszony, ha jól láttam, kérte a szót. Köszönöm szépen, elnök úr az bizottságunk előző ülésén már elmondottam, hogy olyan témáról van szó, amelyet itt kell megtárgyalnunk. Pontosan itt kell megtárgyalnunk, mert egy olyan álláspont megállapodással kapcsolatosan kell, hogy véleményt mondjunk, amely nem érvényesíti az Európai Unió bíróságának a határozatát. Úgyhogy kiemelném ezt a szempontot. A szaurói népet nem kérdezték meg. Következésképpen ez a megállapodás nem lesz érvényes. Meg fogják kérdőjelezni, meg fogják támadni a bíróságok előtt. El lesz vetve, úgyhogy le kell folytatnunk a vitát, mégpedig itt. És nem szeretnék cinkos lenni egy olyan megállapodásnak, amely nem legális. Eh, bueno, vamos a ver. Eh, nosotros lo que... Szóval, egy véleményre kell, hogy szavazzunk a mai napon. Már folytattunk vitát ezen témáról a szakbizottságunkban, személyes véleményeket hangoztatunk most. Na most természetesen ezek megalapozott vélemények de a véleményüket a szavazáson keresztül kell, hogy megfogalmazzuk. Van, aki támogatni fogja, van, aki el fogja vetni a javaslatot. Nem szabad, hogy már erről most újabb vitát nyissunk, nem szabad, hogy megbénultsuk a folyamatot, mindenkinek meg lett a saját véleménye e kérdésről és annak a kezeléséről. Elnök úr, azt kérem, hogy és a frakciónak a tagjait is, a saját frakciómnak a tagjait is arra kérem fel, hogy ki ki lelkiismereti szavazással szabadon szavazzon elektronikus módon. Köszönöm szépen. Rapovéna úr, tisztelt elnök úr, néhány éve ugyanebben a témában, amikor szavaztunk, akkor a mezőgazdasági bizottság ugyanebben a helyzetben volt, mert az INTA volt a felelős az ügyért. A mezőgazdasági bizottság abban az időben visz elutasította, Lavia úrnak a jelentése volt, és elutasította, és visszadobta a jelentést a mezőgazdasági bizottság. Nekem fontosnak tűnik, hogy a javaslat, amit tettek, hogy a jogi szolgálatokhoz, foly, vagy a bírósághoz is forduljunk akár, még mielőtt szavaznánk. Ez mindenképpen azért jogos, mert ez egy mezőgazdasági ö, ügy, ö, mezőgazdasági kereskedelemről van szó. Tehát mindenképpen az az érdekünk, hogy cselekedjünk. Köszönöm szépen, hogy az elnök egy kicsit meglep elnök úr, egy kicsit bizánci vita ez. Azt hiszem, hogy mi képviselők vagyunk, megválasztott képviselők, európaiak, politikusok, szavaznunk kell, egyetértek a kollégákkal, tudunk szavazni, saját felelősségünket vállaljuk, mindenkinek lehet különböző véleménye. Ez egy belső ügy Marokkóban. Mert hogyha a bíróságot követjük, akkor ez azt jelenti, hogy elismernénk a, a Szaharának, a Nyugat-Szaharának a függetlenségét. Nekünk van egy világos álláspontunk ezzel kapcsolatban, ez egy marokkói belső ügy, ne, ne oktassuk ki itt ki senkit és e, ennyi. Innentől majd aztán látjuk az Intaszakbizottsággal, és szerintem szavaznunk kellene, vagy kell. Nos, a feltételek, akkor most meg mindenki, mindenki elmondta a véleményét. Nem tudom most akkor. Szerintem a legjobb, hogyha most a szavazás lesz. desszúr beszélni kíván? Jó, mert azt akarta csak, hogy akkor menjünk, szavazzunk. Hogy most elhalasztjuk, vagy sem, én mindenképpen ezt kérem. Nie, to nic nam nie, nie da. Otwieram głosowanie. Kto jest za poprawką trzecią? Akkor megnyitom a szavazást. E, akik a hármas e, módosítót támogatják, mikrofon nélkül, tolmácsok nem hallják. Michael. I was asking to postpone it. Én azt kértem, hogy ö, halasszuk el. Na most ö, elhalasztjuk vagy nem, és ö, szavazunk, hogyha van, akik azt mondják, hogy most szavazzunk, hogyha többség van, akkor szavazzunk, elfogadom. Elnök, köszönöm, rendben. Tehát ha elhalasztjuk, akkor szavazni fogunk. Ki az, aki azt szeretné, hogy elhalasszuk ennek a véleménynek a szavazását mellett ellene, elutasítva. Tehát akkor a halasztási kérelmet elvetettük. Ez volt a demokrácia, akkor hármas módosító mellette elfogadtuk, ötös módosító mellette ellene elutasítva ezzel eljutunk a, az egyes kompromisszumhoz mellette. Megnyitom a szavazást egyes kompromisszumra. Akkor 12-es módosító mellette ellene elutasítva. Kettes kompromisszum mellette megnyitom 2A kompromisszum, lezárom a szavazást elfogadtuk. Kettő B kompromisszum következik, megnyitom a szavazást, Kettő B kompromisszumra lezárom a szavazást, elfogadtuk. 2C kompromisszum következik, megnyitom a szavazást, 2C kompromisszum, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 18-as módosító, mellett elutasítva 2D kompromisszum, megnyitom a szavazást 2D kompromisszumra, lezárom. Kettő E kompromisszum, megnyitom a szavazást, kettő E kompromisszumra, lezárom. 21-es módosító mellette ellene elutasítva, 22-es mellette ellene elutasítva, 25-ös mellette ellene elutasítva, 24-es mellette ellene 24-es, nem, 28-as, 28-as mellett ellen elutasítva. Elnézést mondja az elnök. 24-esről kell szavazni, 24-es mellette, ellene elutasítva. Akkor melyik a következő? 26-os, mellette ellene, 26-os mellette ellene elutasítva. 27-es, mellette elfogadtuk. 28-as, mellette ellene elutasítva. 29-es, ja, erről nem is kell szavaznunk, 30-as, 30-as mellett ellen elutasítva. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást a hármas kompromisszumra, lezárom, elfogadtuk. A 38-as módosító mellett ellen elutasítva. Azt akarják, hogy ellenőrizzük? 38-asat? Nem. 40-es módosító. 40-es módosító, mellette ellen elutasítva 4-es kompromisszum, es kompromisszumra megnyitom a szavazást, lezárom, 46-os mellette ellen elutasítva, 47-es mellette ellen elutasítva, 48-as mellette ellen elutasítva, 49-es mellette ellen elutasítva, 51-es mellette ellen elutasítva, 52-es mellette ellen elutasítva, 53-as mellette ellen elutasítva, 5-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást az 5-ös kompromisszumra, lezárom, hatos kompromisszum, mellette megítom a hatos kompromisszumra, elfogadtuk. Lezárom a szavazást. Hat D kompromisszum következik. 6B. Megnyitom a szavazást, lezárom elfogadtuk. 62-es mellette ellene elutasítva. Akkor most a véleménytervezet egészéről módosításokkal együtt szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hetes pont. Levélváltásról készült vélemény az Európai Unió és Marokkó között. Ez már néhány alkalommal megvitatásra került. Ha senki nem szavaz ellene, senki sem akar a megállapodás aláírása ellen szavazni? Ez nem világos. Most akkor név szerinti szavazásról van szó. Hogyha mellette szavaznak, akkor az azt jelenti, hogy hozzájárulnak, hogy aláírjuk az megállapodást. Megnyitom a szavazást. Tehát még egyszer elmondom, aki melle, ö, mellette szavaz, az azt jelenti, hogy egyetért azzal, hogy a megállapodást írjuk alá. Világos? Most akkor lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Ezzel akkor most a szavazásnak a végére értünk, és következik a nyolcas pontja a napirendnek. A bizottság és a képviselőjének a DG Agri előadása a cukoripar jelenlegi helyzetéről. A cukornak az ára soha nem látottan alacsony, ez egy olyan a több mint 39%-os árcsökkenést jelent a 12 hónappal ezelőtti helyzethez képest. Korábban ez magasabb volt. A, ez a globális túlkínálatnak tudja be a bizottság ezt, de annak is, hogy az európai cukorkótákat múlt évben eltöröltük, és több tagállamban nagyon gyenge volt a cukorrépa termés, részben a szárazság következtében, és azért ilyen alacsonyak az árak, mm, ezért nincsen kellő ellátás. Nagyon sok ö, cukorépa termelőnek a helyzet rendkívül nehéz. Dantas úr pedig a bizottság részéről tájékoztatást fog adni számunkra. a García Navarro úr is itt van a bizottság részéről, a agrifőigazgatástól. Üdvözlöm Önöket! és nagyon örülünk, hogy jelen vannak. De Castro úr. Okay. Merci. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr! Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselő hölgyek és urak, üdvözlök üdvözlöm önöket is, és mindenkit. Azt kérték tőlem, hogy nagyon rövid felvezetőt tartsak, egy olyan 10-15 percben, és ebben vázoljam, hogy hol is tart a cukorpiac helyzete az Európai Uniónban, milyen fejlemények következtek be a tavalyi igazgatási év óta, amely nehéz volt, ahogy elnök úr is említette a felvezetőiben, és milyen a jelenlegi helyzet, milyen a rövid távú kilátás az árakkal kapcsolatosan, illetve milyen események határozzák meg a piac működését. Nézzük tehát a tényeket mindenek előtt. Íme láthatják a kivetítőket angol nyelven, de én franciául fogok beszélni. Ezek a tényezők határozták meg az árak alakulását a legutolsó gazdálkodási évben. Nagyon alacsony árakkal volt dolgunk, rekord árakat döntöttünk meg lefelé irányban. 2018-ban csökkentett az előző év kvótájához képest az ár. Aztán szeptemberben, júliusban, illetve augusztusban és szeptemberben úgy tűnik, hogy egyfajta megállást észelhetünk a ár csökkenésben. Az árak a teljes gazdálkodási tavalyi évben csökkentek, és főként január után, figyelembe véve azt, hogy megemelkedett a termelés. Az Európai Unióban az utolsó gazdálkodási évben 21,1 millió tonnányi volt az előállítás, a termelés, ami azt jelenti, hogy 24 százalékkal növekedett az előző évhez képest a termelés, amikor még a kvóták, a termelési kvóták érvényesültek. Ez a 24%-os emelkedés azt mutatja, vagy azzal járt együtt, hogy 17%-kal növekedett a megbűvelt terület, és a hozamok is nagyon magalasok, magasként alakultak, figyelembe véve a nagyon kedvező éghajlati viszonyokat és időjárás. Mindez természetesen az előző aratási évhez képest mondom. A legfőbb termelő országok az Európai Unióban ismertek, Németország, Belgium, Franciaország, Hollandia, illetve és az Egyesült Királyság. Alapvetően ezek a legnagyobb termelők. Most már látjuk azt, hogy a jelenleg folyó gazdálkodás keretében mi várható. 18,7 millió tonna lesz az előállítás, tehát 11%-os csökkenés az előző évhez képest, ami lehetővé teszi, hogy a piacokon kicsit jelentősebb egyensúly alakuljon ki, ez nem a megtermelt területeknek az alakulásával magyarázható, hanem az éghajlati időjárási viszonyokkal magyarázható az idei nyár során. Szárazság, nagy hőmérsékletek, magas hőmérsékletek, ezek meghatározták tehát a közép-európai, illetve az észak-európai termelési paramétereket. A legfrissebb adatok augusztusra nyúlnak vissza, és itt azt látjuk, hogy magasabbak az előző évi adatokhoz képest a mutatók, és mindez összevethető azzal a termelési viszonyal, amelyet a kvóták kivezetése előtt észeltünk, és a 2015-ös évet is figyelembe kell venni, amikor nagyon erőteljesen csökkentek a készletek. A következő kampány keretében azt látjuk, hogy csökkennek a megművelt területek, ez lehetővé teheti, reméljük, hogy az egyensúly nagyobb legyen a piacokon. Világpiaci árak nagyon alacsony alakultak úgy szintén, és ez mutatja, hogy csökkent a termelés az előző kampányhoz, és itten 6,7 millió tonnányival dolgoztunk, ami a legalacsonyabb volt az augusztus-szeptemberi múlt évben, és most ami a világpiac alakulását illeti, a nyers cukor ára 250 euró per tonnak, és itten ugye figyelembe kell venni az eurócentet, illetve a 13,01 százados mutatót, illetve a Libor fényében mérve mindezt. A következő kampány, illetve a most induló kampány tekintetében termelési korrekciók mennek végbe, ezért változnak az árak a csökkenő irányban. És reméljük, hogy nulla, illetve 7 millió tonnával kevesebb lesz a termelés az előző kampányhoz képest, ehhez akkor az párosítható, hogy kiegyensúlyozottabb lesz a termelés, a fogyasztásnak a viszonylatában, vagy akár még itten deficit is előállhat, tehát hiány. A következő fólián nézzük meg az áraknak az alakulását, itt a világpiaci árak és az európai áraknak az alakulását láthatják. Kéken az átlag, az európai átlagár alakulását szemléltetjük, a készletek csökkenőben vannak, a kettő fekete görbe a nemzetközi piaci árakat mutatja, szaggatottan a nyers cukrot, és vastagabb feketén pedig a fehér cukrot láthatjuk. Októberben vizsgáltuk meg, hogy a jegyzéseknek a korrekciója hogyan ment végbe. Lehetséges, hogy akár, hiány, akár egyesül, akár hiány áll elő a 2019 20-as kampányban, akár még hiány is előállhat világviszonylatban. Nézzük most meg, hogy a utolsó kampány során mi történt, mi magyarázza az, hogy az európai termelés növekedett, megnövekedett. Itt azt látják, hogy valamennyi uniós államnak a termelése milyen mutatókat produkált. Pirosan be lekarikázva azok az államok szerepelnek, amelyeknél a termelés 30%-nál magasabb volt a növekedést, ami ugye oda vezetett, hogy az egész európai termelés növekedett. Nézzük most meg azt, hogy a külkereskedelmi tevékenységünk hogyan alakult az a kvóta kivezetések utáni első kampány során csökkent az import 48%-kal a korábbi évekhez képest. És mindez ugye azzal is magyarázható, hogy az importoknak nem kedveztek az európai árak. A származási országok az importok tekintetben, az alkácsi országok maradnak a legfőbb országok az import tekintetében, még akkor is, hogyha valami csökkentés, melyest csökkentést tudunk itt észrevenni a korábbi évekhez közben. A brazil cukor esetében vám illetékek érvényesülnek, amely illetékek a csökkenés eredményeztek. Aztán megjelenik Dél-Afrika is, mint új ország, származási vagy forrás ország, 150 ezer tonnányi összeg érvényesült tavaly október, illetve 2017 októberéhez képest a dél afrikai, dél-afrikai import erőteljesen összességében megemelkedett, de mindösszesen az import csökkent. Nézzük meg most az exportját az EU-nak. Itt azt látjuk, hogy úgy, ahogy gondoltuk ezt a kvóták kivezetésével kapcsolatosan, illetve a WTO-nak, az intézkedésének a kapcsán. Szóval nagyon erőteljesen megnövekedtek az EU-s exportok a cukor exportja két és félszeresére emelkedett gyakorlatilag. És a közeli országokba történtek az exportok, a szomszédos országokba, tehát itt gondolunk Afrikára, illetve közel-keletre, ezek hagyományos export régiói az uniónak. Az újdonság tulajdonképpen azért mégis észlelhető egy ország tekintetében Sirankáról van szó, ahol majd, hogy nem 6 ahol ahova majd, hogy nem 6 a irányult az exportunknak. Nagyon erőteljes volt a kampánynak az eleje, tavalyi évben, október-november, október-november-decemberre gondolunk, aztán csökkent az exportnak a szemelkedése, figyelembe véve a nemzetközi árak alakulását az utolsó kampány során, amikor is szeptemberben már eléggé alacsonyak lettek az árak. A következő fólián azt láthatjuk, hogy milyen mérlege van a lezárt kampány cukortevékenységnek, illetve láthatják, hogy milyen előrejelzéseink vannak a most kezdődött kampányra mit észlelünk? Azt, hogy a rendelkezésre álló adatuk alapján 8%-os lesz a kezelő kampánynak a adata, ahhoz képest, hogy milyen rendelkezésre álló állomány van a kampány nak a kezdetén, tehát itt utalok természetesen az indulási, a kiindulási készletekre, tehát hogy milyen kínálattal rendelkezünk a kampány időszak elején. A csökkenés nek az eredménye az árak stabilitását hozhatja a következő hónapban, és a kínálatot fel fogja szívni az export tevékenység azáltal, hogy kisebb lesz, illetve a végső készletállomány alacsonyabb lesz 2, millió, vagy 2 milliós tonna nagyságrendben, 2 millió tonna tehát, ami egy alacsonyabb szám az indulási, a kampány indulási készletállományhoz képest. Itt pedig nézzük meg azt, hogy az utolsó kampányoknak, az utóbbi évek kampányainak a mérlege hogyan is alakult. A legutolsó két kampány során, illetve a 2017-18-as kampánynak a során egyensúlytalanság volt a termelés és a felhasználás tekintetében. Sokkal nagyobb volt ez az egyensúlytalanság, mint korábban, és ez magyarázza azt, hogy megnövekedett viszont az export, az áraknak az Európai Uniós alakalása, tehát így alakult. A most induló kampány esetében 2018-2019-ben nagyobb az egyensúly a kínálat és a fogyasztás tekintetében. Reméljük, hogy mindez árváltozásokhoz, kedvező árváltozásokhoz vezet, a nemzetközi piaci árak elindultak a növekedés útján, mint ahogy erre már utaltam. A készletek tekintetében pedig azt látjuk, hogy a legutolsó kamp pánynak a készletállománya 2,7 millió tonnányi volt, most pedig az elkezdődött kampány esetében a jelenlegi adataink alapján úgy gondoljuk a hipotéziseket is figyelembe véve, hogy a kampány végére csak 2 milliós lesz a tonna mennyiség a készletben, láthatják ezt világos kéken, ez összhangban lenne a kvóta rendszer utolsó éveinek az állományával, tehát ez jobban kiegyensúlyozott lesz, mint a lezárt kampányunk esetében. Vizsgáljuk meg a következő, mármint a 2019 per 20-as kampánynak a kilátásait, figyelembe véve, hogy milyen programokat alakítanak ki a cukortermelők már most. Tehát azt reméljük, és e tekintetben néhány információ már befutott hozzánk, tehát azt reméljük, hogy a megművelt területek csökkeni fognak a cukorépa esetében. Már vannak olyan termelők, akik jelezték nyilvánosan, hogy szándékukban áll csökkenteni a megtermelt a termelési területeket 10-15 százaléknyival Hollandiában, 5 százalékban a főbb szereplők esetében Franciaországban, és ö, ugyanígy Belgiumban 5-15 százalékos lesz a csökkenés, Belgiumban és az Egyesült Királyságban is csökkenés megy végbe. Mindez hova vezet azokhoz a következtetésekhez, amelyeket most megosztanék önökkel, nevezetesen, hogy a tőzsdei kikázási árak alkalmazkodnak az új piaci helyzethez. A kvóták megszűntek, a termelési kvóták megszűntek, alkalmazkodik a piac mindehez. Vannak olyan jelzéseink, amelyek azt mutatják, hogy alkalmazkodik a piac az új piaci jelzésekhez. a legutóbbi kampánynak a az alakulása, mm, hát sok feszültséget mutatott, de mindez azzal volt magyarázható, hogy megemelkedett az uniós termelés, és e közben a világpiaci termelés is ö, nyomást gyakorolt az árakra, mert hogy a világpiaci termelés is megemelkedett. A rövid távot illetően úgy látjuk, hogy a helyzet javulni fog, ezek a jelek, jelzések arra vonatkoznak, hogy csökken idén 11%-kal az uniós termelés, ez stabilizálni fogja, reméljük, a piaci helyzeteket, a piac alakulását. Az a többlet, amely kialakult az utóbbi évben, években a világpiacon, azt fogja hozni, hogy a 2018-19-es kampány során az egyensúlyok jobbak lesznek, nem nehezkedik rá az európai piacra a világ piac alakulása, és a 19-20-as kampány esetében pedig hiányal fogunk szembesülni a fogyasztáshoz képest hiányt fog mutatni, az igényekhez képest hiányt fog mutatni a termelés. Az augusztusi hónapban illetve azóta november első két hetében növekedett a termelés, és visszajött olyan ár, a, cukor, a szabad a fehér cukor esetében, amelyek 10-12-14 hónappal ezelőtt érvényesültek. Nézzük most meg, hogy Hagen biztos úr hogyan vélekedett mindehez, mindenről, ezt megosztottam önökkel is, meg a tanácsal is, és arra utalnék itt, hogy óvatos megközelítésben lépünk fel az idei év keretében, a kvóták megszűnte után, természetesen nagyon szorosan nyomon követjük a piac alakulását. Az Európai Bizottság ugyanakkor úgy tekinti, hogy akkor, amikor olyan évet éltünk meg, amikor a piacnak alkalmazkodnia kellett a kvóta megszüntetéséhez, okosan teszi, ha nem avatkozik be azért, hogy ne zavarja meg az ágazat alak alkalmazkodását az új piaci helyzethez. Elnök úr, ennyit mondtam volna el, és készek vagyok természetesen arra, hogy válaszoljak a kérdéseikre. Meghallgattuk a bizottság képviselőjének az előadását, a tájékoztatást, az elemzést, az elmúlt időszakban kialakult helyzetről, illetve a jelenlegi helyzetről, valamint kicsit kitekintettünk a jövőbe is, milyen, mi a prognózis a cukorral kapcsolatban az előttünk álló időszakban. Lehet, hogy valakinek kérdése van, képviselőtársaim, de kérem, hogy próbálják meg egy percben elmondani, amit szeretnének. Kezdjük azzal a képviselővel, aki kezdeményezte, hogy ezt a kérdést napi rendre tűzzük. Dantán úr, parancsoljon egy percben. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a bizottság képviselőjének is az elmondottakat, de amikor a cukorról beszélünk, akkor nem vagyok nem elégültem ki, mert úgy mondja, mintha semmi más nem történne a világon, mint ami Európában történik. A, felborult a piac egyensúlya, India az az ország, amelyik a legutóbbi tárgyalásokat felrúgta a dohai e, fordulóban, és India továbbiakban is masszívan támogatja az indiai cukorszállítását a világ egyéb részre. Hogy, ahogy Brüssz, Brazília látja dolgokat, hogyan kívánja a mezőgazdasági bizottság elé vinni a WTO-ban a bizottság. Második kérdés, azt mondják ugye, hogy Európában level áthozott 1,7 milliót a ezt meg tudja erősíteni ezt a számadatot? A harmadik kérdésem pedig fennáll a piac szervezés irányításának a feladata, ehhez vannak eszközeik, és a, ugyanakkor még szabadabb kezet akarnak, hát akkor használják azokat az eszközöket, amiket megadtunk, és miért nem lehet a magáraktározást kialakítani, amelyiket maguk az operátorok használhatnának, és a 2018 2017-18-os kampányból lévő cukrot átvinni a következő évre, miért nem lehet? De Castro úr. Köszönöm, Köszönöm szépen. Szeretném folytatni, amit eh, Danten úr elmondott. Olaszországban is has, hasonló a helyzet. Eh, hiszen itt is az egész ágazatnak, szerkezetének az átalakítása érezhette a hatását. Ez a válság valóban nagyon kemény próbára tesz minket, hiszen azt gondoltuk, amikor csökkentek a termelőkapacitások, hogy nőni, növekedni fognak az árak. A bizottság árprognózisa azonban teljesen más volt, mint amit a reform kapcsán mi vártunk, a növekedéssel számoltunk. A kiigazítás, az alkalmazkodás nálunk azt jelentette, hogy be kellett zárni gyár, cukorgyárakat. Remélem, hogy azt is látnunk kell, hogy Indiában, Tájföldön növekszik a termelés, és ezt már szinte nem tudjuk megfelelően kezelni. Ezeket az egyenlőtlenségeket Európában is figyelembe kell venni, és azt is, arra is nagyon oda kell figyelni, hogy vannak olyan országok, amelyeknél fennáll a százszázalékos függőség kialakulásának a veszélye, pedig sokat tettek a szerkezet átalakításért eljött a pillanat, hogy a bizottság piaci intézkedéseket tegyen, magánraktározás kapcsán például, de valamilyen intézkedést mindenképpen meg kell fontolni. Köszönöm szépen, én is néhány szót szerettem volna mondani, mert én egy olyan régióból származom, ahol ez a, az iparág nagyon fontos, és hát, mint tudják, Franciaországban is problémák vannak, egyrészt a szárazság miatt, ami azt jelenti, hogy a mennyiség, a megtermelt mennyiség csökkent a múlt évhez képest, ugyanakkor a világpiaci árak az elmúlt tíz évben a legalacsonyabb szintre estek, és a bizottság, az Európai Bizottságnak a tevékenysége nem segíti a helyzetet, és túltermelés van világszinten. Vannak országok, mint például India, amelyik úgy döntött el, hogy masszívan támogatja, a szubvencionálja az exportot. Brazília az pedig egy másik versenytársunk, és a túltermeléssel szerintem mindenki egyet fog érteni, hogy a nem lehet kellően csökkenteni a túltermelt mennyiséget, és az európai cukornak az exportja nem működik, tehát van nagy nehézségekkel küzd ez az iparág. A tisztességtelen verseny az egyik leglényegesebb ezen a területen. Mit kíván tenni a bizottság azért, hogy támogassa a mi termelőinket? Köszönöm. Spate úr. Šećera Hrvatskoj Köszönöm szépen, elnök 2017-ben Horvátországban egy nagyon fontos exportágazat volt a cukorágazat, ágazat, ezer gazda foglalkozott ezzel a termeléssel nagyon sok hátrány ért azonban azáltal, hogy nem kaptunk átalakítási támogatást, úgy, mint a régi tagállamok, nem tudtunk hozzáférni a strukturális alapokhoz, 1,4 milliárd állt rendelkezésre a közös agrárpolitika keretében, de a horvát exportőrök azt mondják, hogy a magán raktározás intézkedést meg kellett volna hozni már a 440 eurós árnál, de utána tovább csökkentek az árak. De meddig kell csökkenni az áraknak ahhoz, hogy a bizottság végre intézkedéseket hozzon az ágazat támogatása érdekében. Válság alapot is létre lehetne hozni a cukorágazat támogatására. Mi itt a szakbizottságban már régóta kérjük ezt. Egnyi úr. Köszönöm. E, kellett döntenem, hogy mennyi cukoripát termeszek évekkel ezelőtt. 2019-ben azonban azt kellett, hogy látnom, hogy az őszi árpa nagyobb hasznot hozhatna következő jövő novemberig, és többi brit gazda is ezt a példát fogja követni. 33 a csökkentettem a cukorrépa termesztést, és ezt kell tenniük a gazdáknak, és örömmel látom, hogy ezt meg is teszik. De az egyik hátránya annak, hogy az Egyesült Királyságban el akarunk adni cukorrépát az Egyesült Királyságban, az az, hogy nincs megfelelő csévért nincs elég vetőmag, és a francia gazdáknak meg fogják engedni ennek a vetőmagkezelésnek az alkalmazását, ami minket nagy hátrányos helyzetbe hoz. A cukor ár 30%-os csökkenése ellenére az Európai Bizottság nem kíván beavatkozni a piacon, az imént ezt megfogalmazták illetve a piac engedélyezése tekintetében nem kíván másként felépni. Ugye Franciaországban, ahol líder szerepet töltünk be, a következő éveknek a kampánya tekintetében hatalmas költségeket kell, hogy viseljenek a cukorépa termelők, miközben kevesebbet állítanak, el kell, hogy előállítsanak, és csökkennek az árak. A francia és a német termelők nagyon nagy mértékben berehoztak a Tereos cég kiváltképpen, amely a Brazília második pozícióban lévő termelő. Ilyen a fajta megfelelásban a kisebb termelők megvádolják az Európai Uniót, illetve a három legnagyobb európai termelőt, hogy feláldozzák az európai termelésnek az egyik övezetét. Olaszországot támogatja Görögország és Spanyolország, Magyarország és Lengyelország azt kérik, hogy az Európai Unió bizottsága avatkozom be a készletek tekintetében, és csökkentsék a jelenleg piacra hozott termelési mennyiségeket. A következés a levonható. A harmadik országok, és itt gondolok Indiára, Pakisztánra és Tájföldre, dömpinggel vádoltak. Nos, az Európai Bizottság késze arra, hogy mérehatóan megvizsgálja azt, hogy a harmadik országbeli termelőknek milyen támogatást nyújtanak, és mit lehet vitenni a tekintetben, hogy az importok esetében azon országok, amelyek jellegzetesen dömpingel élnek, mit lehet tenni. Az Európai Bizottság mit tehet az Európai európai cukortermelésnek a védelmében. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök asszony. A magam részéről szeretném, hogyha elmélyítenénk a cukor, a nádból származó cukornak a kérdését, és meg kicsit meglep az, hogy ez a termelés, amely meghatározó tényező a mezőgazdasági termelésben a legtávolabbi régiók esetében nem szerepelt tisztelt bizottsági képviselő úr a felvezetésében. Több pontosítást szeretnénk arról hallani, hogy mit kíván az Európai Bizottság tenni azért, hogy ezen legtávolabbi és a területeknek a védelmében. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon érdekes volt az Európai Bizottságnak a felvezése, de kicsit vu érzésem volt. Már hallottuk ezeket a dolgokat, hallottuk a kollégákat is, és hallottuk azt is, hogy milyen vita alakult ki annak idején a tej témájában. Ugye elhangzott a tej esetében, hogy a csődön keresztül kezelik a válságot. Attól tartok, hogy az Európai Bizottság ugyanígy kíván eljárni a cukor esetében elhangzott már, de szeretném én is tudni azt, hogy vajon a magántárolást miért nem szerepeltetik a javaslataikban. E tekintetben az ellenzések, a perspektívák nagyon fontosak. A válság itt van, úgyhogy aggódom messze menően, hogy ezzel nem foglalkoztak. És akárcsak a kollégáim, én is felteszem a kérdést, hogy a rövid táv az egy dolog, a magántárolás a legolcsóbb, a legkevésbé költséges megoldás lenne, hogy úgy mondjam, és szükségünk van olyan eszközekre, amelyek a válságkezelést és a megelőzést szolgálják. Hát azt látjuk, hogy egy vákum alakult ki. A reformnak a keretében semmiféle kitekintés nem szeretett arra vonatkozóan, hogy mit lehet tenni ezen témákban. Elnök Kaputó úr, nagy, nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentést is, de nincs ebben semmi új, ahhoz képest, amit már mi mindig is mondtunk. A kvóta szabályozás megszüntetése azt eredményezte, hogy zuhantak az árak, és a piacon Észak-Európában öt nagy vállalkozás maradt. Olaszországban gyakorlatilag megszűnt a termelés, a potenciális termelés mintegy 85%-a megszűnt. Ha megnézzük ezt a kialakult helyzetet, és azt is el kell tudnunk képzelni, hogy hogyan lehetett volna erre reagálni, hogyan lehetne reagálni, mert elengedhetetlen, hogy támogatási intézkedések történjenek és meg kell találnunk a lehetőséget, hogy védeni tudjuk ezt az ágazatot, például eredet megjelölés bevezetésével, hiszen ezzel a termelés egy kis részét biztosíthatnánk. Igen, a bizottság prognózisainak tényleg nem lehet hinni. Ez a tejválság után most már a második ilyen helyzet a tejjel kapcsolatban. Ugyanez volt a helyzet, teljesen hibásan kalkulálta, akkor is a bizottság, és most a cukor kapcsán is. De ebből le kéne vonni a tanulságot. Hogyha liberalizálják a piacokat, akkor hát nyilván ez nem előnyös az európai gazdák számára, és többnyire monokultúrából származó cukorot importálunk, ami a szintén nem jó. De van egy konkrét kérdésem is. Mennyi izoglukózt importálnak Európába, hiszen ez um, ebből után cukrot állítanak elő. És um, a másik kérdés, az Ákácsi országokban mekkora volt a csökkenés, illetve a, az üzemanyag előállítás cukorból ez Európában egyáltalán játszik bármilyen szerepet, vagy az importokkal kapcsolatban, és örülnék, hogyha ezekre a kérdésekre választ kapnék. Viegas képviselő. Egy nagyon egyszerű kérdésem lenne. Portugáliában a cukorépa termelést befejezték, de még továbbra is van két üzem, amelyik nácukrot állít elő, és ők támadva érzik magukat, mert olyan kvótákkal kell dolgozniuk, amik hátrányos helyzetbe hozzák. Liberalizálják a lépacukrot, ugyanakkor rájuk kvóták vonatkoznak. Mit lehet mondani ezeknek az embereknek? Be kell zárni, vagy pedig van mégiscsak lehetőség arra, hogy ezt a két üzemet fenntartsuk, a néhány száz dolgozónak az állásáról is van szó. Köszönöm, elnök úr, és elnézést a bizottságnak. A bíróülésen voltam, és eh, szeretem volna elmondani, hogy Írországban teljesen elveszett a cukoripar, elveszítettük, de nagyon fontos eh, volt pedig, eh, de vannak gazdálkodók, akik szeretnék újra építeni, a, felépíteni ezt a tevékenységet, és szeretnének feldolgozó üzemeket is létrehozni. Mi ezzel kapcsolatban a véleményük? Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak is, hogy hétfőn este későn e, itt vannak. Belgium szempontjából azt tudom elmondani, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak a cukorrépa e, termesztők, e, az árak történeti mélypontra zuhantak, és nagyon nagy volt a száradság is úgyhogy nagyon alacsonyok eh, a eh, terméshozamok. Most mit lehetne tenni? Eh, valami, ha mm, még szankciókkal is kell számolni a gazdáknak adott esetben. Én attól tartok, hogyha semmit nem csinálunk, akkor a piac lehet, hogy helyre fog állni, de Európában a gazdák, és Belgium, mert a gazdák ezt nem fogják túlélni. Sírva mm, érkeznek, panaszkodnak a gazdák. Itt az európai gazdákat segítsük, hogy túléljék ezt a válságot. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor talán visszaadhatjuk a szót a bizottságnak. Kérem, hogy ha esetleg valamilyen kérdésre most nem tud válaszolni, akkor majd írásban is tegye ezt meg. Merci, monsieur le président. Je Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok végigmenni azon a kérdés soron, amelyet a leginkább felhoztak az imént. Beszélj, beszéljünk először is a harmadik országbeli konkurenciáról India, Pakisztán, és, de főként India esetében ugye milyen tevékenységeket folytattak a kampányok során, Dante úr is utalt mindenre. Szóval nem akartam elhallgatni ezen kérdéseket. A túltermelés a világpiaci vonatkozásban alapvetően ö, ö, ezen országoknak a termelésével, exportjával függ össze. És azok a korrekciósok, amelyek kiva kíván, amelyek végbe mennek pont jelenleg, kihatással voltak az indiai termelése is. És aztán ott van egy másik tényező, az európai termelési perspektívában. Az Európai Bizottság valóban tud arról, hogy Ausztrália és Brazília mire törekszik, és hogyan kíván fellépni a vto ban az exporttámogatások kérdésében, amelyek kérdéseket vetnek fel. Nem akarok véleményt alkotni most jelenleg, kérdést vetnek fel. Az Európai Bizottság vizsgálni fogja, milyen lehetőség van e tekintetben nincsen még döntés ezen kérdésekről. Magántárolás, Di úr úr és Antonyő úr több intervenció ment végbe, és kérdezték azt, hogy miért nem aktiválta az Európai Bizottság a magántárolás, miközben alacsonyak voltak az árak, sőt, nagyon alacsonyak, rekord alacsony árak voltak történelmi perspektívában a kvóták kivezetése után. Az Európai Bizottság és az Európai Biztos úgy vélekedett, hogy nincs ideje aktiválni az magántárolás aktiválását, mert ez a megoldás nem váltott volna olyan hatás ki, amely korrigálta volna a piaci árak alakulását. Ugye a a tejtermelés, a ö, hús előállítás tekintetében folyamatos ugye az előállítás. Ezzel szemben a cukor termelésében ez nem így van, ö, és a készletek operatív célot ö, szolgálnak, Kettő milliós tonnás ez a ö, készlet az egyik kampányról a másikra most majd. És hogy az árakat nézzük a piaci ár tekintetében több mint két millió tonnányit kellene bevetnünk a készletből, és a két millió tonna költséggel járna a közösségi költségvetésből, és semmilyen hatással nem ö, járna tehát tulajdonképpen ez egy holt tevékenység lenne egy ilyen ágazatban, mint a cukorágazat. Azaz a, hatékonyság és a költségi viszonya a cukor tekintetében, mármint a magántárolás szempontjából több mint kérdéseket felvető megoldás. Aztán ott van a termelői ágazat, a répára gondolok, az európai léptékben. Ők úgy termelt úgy gondolták, mármint a termelők az elemzésüknek a révén, hogy ez az eszköz nem tenné lehetővé azt, hogy a piac visszaálljon, legalábbis a szeptemberi adatok alapján. És mint ahogy ezt észlelt, értékeltem is, vagy bemutattam röviden imént. Aztán Olaszország, Írország esetében tény, és való, hogy számos olyan ország van, amelyek nagyon nagy erőteljes erőfeszítéseket tettek a struktúra váltás tekintetében, de hát ott vannak a termelők, ahogy, akik döntöttek a saját döntéseik alapján, választottak, döntöttek, és vannak olyan termelők, akik úgy döntöttek, hogy 2006-7-es évben, egészen 2010-es évig nem ö, álltak le a termeléssel a váltásig. Ezek a termelők pontosan tudták azt, hogy a későbbiek során, a kvóta kivezetések után ö, a verseny fokozott verseny lesz erre számítottak, és ez következett be az utolsó kampányban a termelés megnövekedésével, és egyes termelők pedig úgy is döntöttek, hogy 30%-nál magasabban viszik fel a, a termelésüket azért, hogy újabb piaci részesedésre tegyenek szert, és hát a verseny ilyen körülmények között nyilvánult meg, és ez eredményezte, hogy a szokványos és nem szokványos termelők így reagáljanak. Igen, a cukor cukorfinomítóknak a helyzete Portugáliában, illetve másút, erre a kérdésre még nem reagáltam, nagyon sok érdek érvényesül az ágazatban. Vannak az európai termelők, és vannak azok, akik a ö, import cukor ö, nádnak a cukor feldolgozásából élnek. E tekintetben merül fel a kérdése az áraknak. Az európai árak gazdaságilag nem tették kedvezővé a cukorimportot az európai piachoz való hozzáférés az AKC országok részéről többek között nincs kitéve különböző nyomásoknak a piaci törvények érvényesültek, ezen országok adott esetben más helyüken tudták az árukat forgalomba hozni. Aztán ott van még a kvóták kérdése, több mint egy millió tonnányi, 800 ezer tonnányiról van szó egészen pontosan, amely tekintetében preferenciális a hozzáférés. Tehát az európai árak alakulása kevésbé volt vonzó a csökkentett vám díjas kontingens tekintetében, és hát a termelők és a különböző piaci szereplők alkalmazkodnak a piaci fejleményekhez, és adódhatnak olyan helyzetek, amikor az import vagy a piac egy olyan egyensúlyt eredményez, amely lehetővé teszi, hogy a cukor feldolgozásának kedvezzen. Kedvezzen a helyzet. alkácsével kapcsolatosan már válaszoltam. Az etanolnak nagyon fontos szerepe van a cukorpiacon, és a jelenlegi helyzetben több, nagyon fontos az, hogy a Brazília több etanolt állít elő, mint fogyasztási élelmezési cukrot, aminek szintén akár kedvező hatása is lehet. Azt hiszem a legtöbb kérdésre sikerült válaszolnom, illetve itt van még egy, a legtávolabbi régióknak a kérdése. Hadd emlékeztesek arra, hogy van egy támogatási program, és ez a program támogatja többek között a francia régiók esetében a cukortermelést. Köszönöm szépen. Remélem, hogy várakozásnak megfeleltek a válaszok, hogyha nem, akkor még írásban is kapnak válaszokat. Az izoglukózra kérdeztem rám, hogy a Hertling úr. Hausling úr, izoglukóz importunk nincsen. Az izoglukóz az egy olyan terem, ami, termék, amit folyékony formában forgalmaznak, és nagyon kicsi a nemzetközi izoglukóz kereskedelem, elhanyagolható. Az izoglukóz termelés, hogyha ezre vonatkozik a kérdése, az viszont nem emelkedett, úgy, mint ahogy azt remélték a kóták kivezetése előtt. Volt egy azt gondolták, hogy nagyon nagy, meg fog emelkedni, de nem történt meg, mert a ö, cukorpiac már nyomott volt, és így nem volt ö, értelme izoglukózt termelni. Egnyúr, az én kérdésemre nem válaszolták meg, hogy neokotonoidot fogják, meg fogják enged- engedélyezni, illetve lehet, hogy én tévedek, de most akkor engedélyezni fogják ezt, vagy sem? Pillanat. treba biti postignuta da bi europska komisija aktivirala mjere potporu szektoru. Az árak, az milyen árak kellenek ahhoz, hogy a bizottság támogatni tudja ezt az ágazatot, és miért nem hoztak létre egy alapot a válságkezelésre, amit én nagyon támogatnék más kollégákkal együtt. Csak nagyon röviden. Bizottság képviselője elmondott már sok mindent, beszélt az alapokról is, de még nagyon röviden megkap, visszakapja a szót. Hát először is, ami a, a, a, a gyapott magnak a felhasználását illeti, erre nem tudok válaszolni, mert nem tudom, tehát majd írásban fogunk erre válaszolni. Ö, ami pedig, hogy milyen árak kellenek ahhoz, hogy a magánraktározás megvalósulhasson. Erre nincsen árautomatizmus, nincsenek automatikus küszöbök, referencia küszöbök, az 404 euró a fehér cukorra, de ez önmagában még nem aktiváló ár, ezt figyelembe vesszük, de nem indít el semmiféle piaci intézkedést. Ami a válságalapokat illeti, ezek aktiválódnak konkrét döntések esetén, és attól függően, hogy milyen költségvetési lehetőségek vannak, és a tagállamoktól, illetve a termelőktől kellene beszedni ezeket a pénzalapokat. De ez nem kerül összekapcsolásra egy potenciális cukorpiaci intézkedéssel. Elnök, köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a bizottság képviselőinek a tájékoztatását, és akkor most következik a kilencedik pont a az indika rizs importjáról kapcsolatban, amit Kambocsából és Miamárból importálunk, jelentősen megemelkedett ennek a rizsfajtának az importálása. és felvetőd a kérdés, hogy a bizottság milyen intézkedéseket fog hozni, hogy ezt kezelni tudjuk. Az INTA bizottság fordult kérelemmel ez ügyben, és mi is támogatjuk a kezdeményezésüket rizsügyben. Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül józan észszerű kérése az Inta Bizottságnak, miután ők a kompetensek, van képviselőnk, a... De hogyha tudnának adni rövid tájékoztatást ez ügyben. Um. Köszönöm szépen, elnök úr. Nyolc szlájdom van, csak ez egy rövid előadás lesz. Milyen védintézkedésekkel kapcsolatos vizsgálatokat fontolgatunk. A jelenlegi helyzetben az EU rizs termelése ugye nem jelentős világ viszonylatban, 10 millió tonnát termel az EU, ez a világ termelésnek mint egy 1 százaléka. Viszont a világon 45 millió tonna a rizs kereskedelem, Kína, India és Indonézia a három legnagyobb rizs termelő és exportőr. Tájföld, India és Vietnám nagy exportőrök. Ami az EU-t illeti, a piacot két szegmensre lehet felosztani, a japonika rizs, illetve az indika, indika rizs a két legfontosabb rizsfajta. A japonika rizs a hagyományos európai rizsfajta, az euró rizs termelésének mintegy 75%-a. A japonika rizs e, elsősorban Dél-Európában termesztik ezt a rizsfajtát, és fontos megjegyezni, hogy az EU önellátó, az japonika rizsből, sőt, még kis mennyiséget exportálni is tud. Tavaly év nagyon jó év volt, mint egy 300 ezer tonnát sikerült exportálni, de szok, inkább 200 ezer szokott lenni ez a, az export mennyiség. Az indika a rizs, a hosszú szemű rizs, az a hagyományos ázsiai rizs, az EU rizs termesztésének eh, mintegy 25%-a indika rizs, eh, és ezt elsősorban Észak-Európában fogyasztják. Eh, nyilvánvaló, ebből nem vagyunk önellátók, nagy nettó importőrei vagyunk az indika rizsnek. Az elmúlt években, és ez itt a következő szlájdon látják az EU is termelését az elmúlt 12 évben. A piros oszlop az indika rizs az EU-ban, rizs termesztése az EU-ban. Ez visszaesett, az, azt gondoljuk, hogy az import miatt, de a teljes termelés, ami 3 millió tonna, az EU-ban, az viszonylag stabil maradt. Tehát a háza 3 millió, az 1,8 millió egyenértéknek felel meg. Itt a japonika rizst jelzik a kék oszlopok, 75 százalék a japonika termelés, és 25 az indika Európában, és a japonika rizstermesztése is csökkent. Elég stabil a termesztő terület nagysága az EU-ban, enyhe csökkenés volt, egy 4-500 ezer eh, hektár és 7 eh, eh, tonna hektáronkénti termés átlag. Olaszország a legnagyobb, 21 az Spanyolország, Portugália, Görögország, Románia és Magyarország követik, Olaszország és Spanyolország a legnagyobb rizs termesztők, és viszonylag stabil volt itt a termelés volumene. Itt az utolsó oszlopban látják, hogy az indika egy kicsit növekedés mutatott, nem azért, mert javult volna a helyzet, hanem a termelők döntöttek úgy, hogy miután a japonika rizsára alacsony volt, inkább rátértek az indika rizs termesztésére. És nézzük meg a rizs kereskedelmet. Ugye mondtam, az EU ugye nem önellátó, importra van szükségünk, mint egy évi 1,2 millió tonna e, rist e, importálunk, e, hántolt rist. Az export tavaly 300 ezer tonna volt, megelőzően inkább 200 ezer. Honnan importálunk rist? Kambodzsából, Indiából, ez a két legnagyobb mint egy 24 évre 21 százalékkal részesülnek az importban. Van, amikor India a nagyobb, van, amikor Kambodzsa, tehát itt van változás évről évre, ez itt most az elmúlt néhány év átlaga, amit itt látunk. A következő nagy importőrök Tájföld és Pakisztán, ugye a pazmati rizssel, őket követi Guyana 9%-kal, egy olyan ország, amely eh, szintén eh, kontingens eh, mentes és vámmentesen tud az EU-ba exportálni, követi Myanmar 4,5 százalékkal. Ez nem tűnik nagyon fontos országnak, de azért látnunk kell, hogy egyre többet exportál az EU-ba Myanmar. Nézzük meg a legfontosabb adatokat, ugye ezért vagyunk itt, hogy ezt eh, megvitassuk. Kambodzsából és Myanmarból az EU-ba irányuló indika rizs import. Itt eh, a tört rizs nem szoktuk eh, venni a számok közül, hanem a hántolt rőzs, rizs ekvivalenst, vagy ilyen értéket alkalmazzuk, a rizs hántolás mellék termékeit különböző élelmiszerek előállítására használják fel az EU-ban, de nem fogyasztják el úgy, mint a japonika vagy az indika rizs kéket jelzi, kékkel jelezzük Kambodzsát, pirossal Myanmart. Néhány éve Myanmar is kedvezményezettje az EBA, az Everything But Arms konstrukciónak. Itt 2001-ben látjuk, hogy a rizs nagyon érzékeny ágazat minősítést kapott, és E, hosszú időbe tartott a teljes liberalizálást elérni, 2009-ben e, történt ez meg. E, Kambodzsa elkezdett exportálni, illetve elkezdte megnövelni az EU-ba irányuló exportját, és itt lett Myanmar is, amely többnyire tört rist exportál az EU-ba. 2015 óta, látják, hogy 2015 egy rekordé volt az EU-ba irányuló export tekintetében, tehát azóta konzultálunk Kambodzsával és Myanmarral a, az EU-s exportjukról, és Látják, hogy ez végül is Kambodzsával eredményes is volt, kicsit átirányította elsősorban Kína felé az exportja egy részét, ahol magasabbak az árak, ezért könnyebb Kínába exportálni. Myanmarral nem volt, nem ez volt a helyzet. 2015 óta nőttek az árak, nem csak Kínában, hanem Bangladesben is, ezért Kambodzsa most már ide is egyre többet exportál. Ugye az EBA-ról beszéltünk, az EBA Everything But, But Arms kedvezményezeti státuszról. Nos, Laoszt is meg kell említeni, mert eh, Laosz ugye nem terjed ki a védintézkedésekkel kapcsolatos vizsgálódás, de a törtés kizárásával nézzük meg a Laoszban az elmúlt hét év eh, termesztését. Eh, soha nem exportált 370 ezer tonnánál többet ezekbe, tehát ez nem nagyon jelentős, ezért Laos. Kambodzsa és Myanmar, hogyha Laos szóval keresztül próbálom, hogy manipulálná, azt azonnal feltárná az ellenőrző rendszerünk. Itt azt látják, hogy ezekben az években hogyan alakultak az árak, mint egy 300 euró per tonna áron stabilizálódtak az eh, árak, eh, a kék, illetve a lila színű eh, görbe jelzi a japonika rist. A japonika ára kicsit magasabb, mint az indika rizs ára és Olaszországban egy speciális fajta akár 800 euró per tonna árat is elér. Ez tehát a helyzet az EU-ban. Spanyolországban más a helyzet, mint Olaszországban. Ott ugyanis elég stabilak az árak. Az utolsó slide a védintézkedések, ugye ilyenekről még nem került sor, de Olaszország kérést nyújtott be a GSP szabály alapján a bizottsághoz idén februárban. Ugye az EB az eh, ezen szabályozás alá tartozik. A GSP szabályozás alán az eh, indika, rizs, amit Kambodzsából és Miamárból importál az EU, lehet védintézkedéseket eh, foganatosítani tehát ezt kérte Olaszország, mert Olaszország szerint a indika rizsimport komoly veszélyt jelent az európai, az olasz termelőkre. Első ránézésre a bizottság úgy döntött, hogy elindít egy vizsgálatot, tájékoztatást kapott erről Myanmar és Kambodzsa, mert nagyon fontos, hogy együttműködjenek a vizsgálatok során, hiszen a jövőbeni döntések alapja lesz, amit ez a vizsgálat feltár. A vizsgálatok eredményét november 15-én ismertették a ismertetik majd az érintettekkel. Itt tartunk most tehát 15 nap áll az érintett felek rendelkezésre, hogy kommentárokat küldjenek. Az INTA szakbizottság előtt is tartunk majd egy beszámolót az eredményekről, és konzultálunk a tagállamokkal. És ezt követően hivatalosan is tájékoztatást ad a bizottság december 4-én a tagállamoknak az általános preferenciák szakbizottságban, a, arról, hogy mit tártak fel a vizsgálatok. 2019 elején lezárulnak a vizsgálatot, és akkor majd meglátjuk, hogy valamilyen intézkedés meghozatala szükséges-e. Köszönöm szépen! Nem volt nagyon rövid a prezentáció, de azért nagyon köszönjük Dantán úr egy percben. Köszönöm szépen a magyarázatait. Egy kicsit meglepődtem az időpontokkal kapcsolatban. Én azt mondta, hogy novemberben kapták a tájékoztatást az érintett országok. Én úgy tudtam, hogy a tanácsnál már Olaszország és Franciaország már 2017 júliusában szóltak, tehát másfél évvel ezelőtt. Azóta mi történt? De Castro úr következik. Nagyon szépen köszönjük az Európai Bizottságnak ezt a felvezetést, és nagyon örülünk annak, hogy az Európai Bizottság ilyen döntést hozott. Ugyanakkor aggódom amiatt, hogy milyen döntés születik majd decemberben az irányító bizottság ülés során. Van egy kérdésem is. Már látja-e azt, hogy milyen többség fog kialakulni ahhoz, hogy az eljárás elindulhasson, mert hogy vizsgálat született, vagy volt, és az eljárás nyomán mit tud tenni az Európai Bizottság. Az az érzésünk, hogy mintha nem alakult volna mi ki többség a tanácsban. Grazie, Presidente. Anch'io ringrazio la Caputo úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet mondanék az Európai Bizottságnak, azon kezdeményezésért, amelyet már 2014-ben elindított. Én is feltennék egy kérdést saját magam Kambodzsával kapcsolatosan. Ugye ön utalt Laoszra is. Ima kérdésem. Nem lenne célszerű megvizsgálni azt, hogy más termelő országokkal kapcsolatosan mit lehet tenni a Anything But Arms, tehát most gondolok itten tájföldre, mert úgy nem, hogy vizsgálatra van szükség, ez mindenképpen szükségeltetik. Bardzo proszę, 3 minuty, no more. Okay? Well, thank you. Um, uh, on the dates, yes. The Köszönöm szépen. Ez egy nagyon formális eljárás a DigiTrade-nek a jogászai, mert amikor megkapják a panaszt, akkor elkezdenek dolgozni. Általában az 12 hónapot vesz igénybe. Ebben az esetben még egy kicsit gyorsabban is dolgoztak, mint szoktak általában, azért, hogy figyelembe vegyék az aratási időszakot is a ristermelők érdekében. Tehát tulajdonképpen 2010 9 februáráig lett volna idejük, és hát látható az időpontokból, hogy most gyorsabban dolgoztak. De Castro úr kérdezte a nem megfelelő magatartásod, hogy hogyan kezeljük ezt a tanácsban. Még ha tudjuk is, mi nem számoljuk a szavazatokat, ami az érdekes, a GSP szabályozás alá tartoznak a dolgok. Ez nem mezőgazdasági piaci intézkedés. A GSP-t az korábban még sosem használtuk, se a biciklire, se a textilre, semmiféle mezőgazdasági dologra a mezőgazdaságiak, amikor ö, szavaznak, akkor ők kereskedelmi és mezőgazdasági szakral foglalkozó emberek, és hát ö, ön ugyanúgy jól tudja, mint én, hogy ez hogy van. Ami pedig Kaputó úrnak a kérdését illeti, 2014-től valóban már csak Kambodzsával és Miamárral tárgyaltunk, de a saját gazdák vinkkal és a molnárokkal is, és az olaszok is, olaszokkal is, és annyit mondhatunk, hogy 2017-18-ban összeállítottunk egy anyagot, amit a bizottság elfogadott, és a vizsgálatot pedig le fogjuk folytatni. Vietnám és Tajföld esetében azt mondhatom, hogy nagyon gyorsan tudok, röviden tudok válaszolni. Az antidömping az természetesen egy fontos dolog, de itt nincs antidömping intézkedésről szó. Vietnám egy szabad kereskedelmi megállapodást tárgyalt le velünk, és a rizs az minden tárgyalásban egy nagyon kényes termékként szerepel és a vietnámi szabadkereskedelmi egyezményben nagyon visszafogott, hogyha megnézzük, hogy Vietnám a világ egyik legnagyobb termelője, és ők szerettek volna exportálni, és mivel 30 ezer tonnát kaptak, tehát és van, van olyan rizsmennyiség, ami a mi ö, ö, nálunk kerül megörlésre, illetve vannak a ö, törött vagy hibás szemű rizs, amit Európában nem is ö, forgalmazunk, tehát Vietnámnak végül is a hatása viszonylag csekély. Tájföld, hogyha megvizsgáljuk, ott is szabadkereskedelmi folyamat van, szabadkereskedelmről van szó. Nem tudom most, hogy hol tart éppen a folyamat, és hogy mennyire haladt előre, mert az utóbbi időben nem nagyon történt. Ami tájföldről származik, a és bejön az Európai Unióba, az a VTO kvótáknak megfelelő mennyiség, ugyanannyi nagyjából, mint a 90-es években volt. A táj, tájföldi rizs viszonylag korlátozott mennyiségben van jelen az európai piacon VTO szabályok szerint. Eh, sőt, ezek nem is használják ki a kótákat egyszerűen azért, mert Miamárból is nem hozzuk be a sérült eh, szemürist. Tehát eh, ezek az országok nem csak az Európai Uniós rizsel versenyeznek, hanem más országokkal is. Ez van Tajföld esetében is. Úgyhogy ezt tudom mondani. Köszönöm. Az elnök mikrofon nélkül beszél. Köszönöm szépen, mondja, köszönöm a válaszokat. Úgy gondolom, hogy ez kielégítő volt. Nem tudom, hogy van-e még, aki szeretne folytatni a vitát. Nem, akkor köszönjük szépen, ezt a pontot lezárhatjuk. Én köszönöm a bizottság képviselőinek, hogy eljöttek az ülésünkre, mindenkinek köszönöm, és akkor most belekezdtem az ülést. Kellemes estét! Okay, you were right. Yeah. It was tougher for you than for me. That was a expected.